megközelítést, és nagyon jól meg kell vizsgálnunk, hogy a különböző alapok hogyan tudnak jobban együttműködni ezeken a területeken. Köszönöm biztos úrnak. Ez volt a vége Westfál asszonynak jelentésének. Holnap 12-től szavazunk, és a mai utolsó témánk következik. Simon úrnak a jelentése az állami támogatási szabályok a szolgáltatások és általános gazdasági területen. Elnök úr, tisztelt kollégák! Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalmi modell alapvető pillére, és nem csupán az egyes polgárok számára, hanem hatalmas jelentőséggel bírnak teljes társadalmunk jóléte szempontjából. Amikor eldolgozzuk az EU támogatás irányelvet az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozóan, akkor ezért fel kellene vetnünk a következő kérdést hogyan nézzenek ki a feltételek annak érdekében, hogy egyrésztről a lehető legmagasabb szintű minőség jöjjön létre ezen szolgáltatások vonatkozásában, másrésztről általános hozzáférés is megvalósuljon valamennyi lagossági réteg számára ezekhez a szolgáltatásokhoz. Az ilyenfajta minőségi szolgáltatások rendelkezésre bocsátása szempontjából alapvető jelentőségű egyrésztről a szolgáltatás nyújtó biztonsága és az állami hatóság biztonsága jogi keretfeltételeket illetően, másrésztről pedig egy erősebb arányosság a szabályok vonatkozásában, hogy a közérdekű szolgáltatások különbözőségének, különbözőségével erősebben számos, számot vessünk, és ezáltal a bürokratikus tereket csökkentsük. Az EU támogatás irányelv reformját csak úgy ö, hajthatjuk végre, hogyha az általános gazdasági érdekű szolgáltatások különleges funkciójára tekintettel vagyunk, és a szubszidiaritás elvét is betartjuk. A jogbiztonság nagy mértéke, és végre a jogi keret létrehozása a cél ezen szolgáltatások vonatkozásában. A jogi alap számunkra a Lisszaboni Szerződés 14. cikke, az Európai Parlamentben az álláspontok ezen pontot illetően hosszú évek óta nagyon eltérőek. Ennek ellenére a jelentésben sikerült nekünk egy szinte valamennyi oldal számára elfogadható kompromisszumot találni. A bürokratikus teher, a kompenzációs kifizetések tekintetében az általános érdekű szolgáltatásokat nyújtók szemére jelenleg túl magas, különösen a kisebb hatóságok és kisebb szolgáltatók szemére ez egy akadályt jelent. A küszöbértékek emelése, a bejelentési kötelezettség alóli mentesítés alól az Európai Bizottságnál, abban az esetben, hogyha valaki támogatást vesz, igény, kompenzációs kifizetést vesz igénybe, az már egy megkönnyebbülést jelentene. A támogatási szabályokat úgy kell alakítani, hogy a ö, helyi önkormányzatok ö, és szolgáltatást nyújtó bürokratikus terhei arányban álljanak az európai belső piacra és a versenyre gyakorolt kihatásaikkal. Az általunk javasolt speciális de minimis szabályok, azaz egy általános mentesítés az előírások alul a tisztán helyi szolgáltatások vonatkozásában, mint a szociális szolgáltatások, egy fontos alapot teremtenek ehhez. Hogy a szociális szolgáltatók különleges szerepét jobban szem előtt tartsuk, kérjük az ő szerepük világos meghatározását és védelmezését, és ezért az Európai Bizottság felé azzal a javaslattal érünk, hogy a közérdekű sok esetében a hatékonysági kritériumot mindenképpen vezesse be feltételként a versenyszabályok vonatkozásában. Az Európai Bizottság ugyanis a tekintetben túllépi hatáskörét, hiszen hatásköre csak a támogatások ellenőrzésére szorítkozik. A gazdasági feltételek meghatározása csak a tagállamok feladata ezzel szemben, és európai szinten csak az Európai Parlament közreműködésével szabályozható. Ebben az összefüggésben végezetül szeretnék köszönetet mondani remek pártok felti együttműködésért a gazdasági és Monetáris Szakbizottságon belül az árnyékjelentéstevőknek, a világos szavazati eredménye a szakbizottságon belül jelentésemet illetően megmutatja, hogy orientált együttműködés zajlott. Biztos vagyok benne, hogy holnap a plenárison a szavazásnál együtt sikerülni fog egy további erős jelzést küldeni az Európai Parlament részéről a fenntartható, jövőben mutató keretfeltételek kialakítása érdekében az Európai Bizottság felé a közérdekű szolgáltatások vonatkozásában. Elnök, köszönöm szépen,

Köszönöm szépen. Señor de Campos. de Campos úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Peter Simon jelentése igen kiegyensúlyozott. Megvizsgálja az általános érdekű szolgáltatásokat az Unió elveinek részeként a gazdasági, szociális területi kohézió előmozdítóiként. Ezen a területen még mindig nagyon sok a jogbizonytalanság, éppen ezért védeni kell a szubszidiaritás elvét is. Ez a jelentés egyik pozitív aspektusa, mert az előadó megvizsgálja a helyi, regionális szinteket, amelyek nincsenek hatással az egységes belső piacra a de minimis szabályokkal is foglalkozik, amelyeknek helyi hatása limitált, és arra is odafigyel, hogy a definíciókba belevegyék az önkéntes szervezeteket, a civil szervezeteket és a szociális elegű szervezeteket megnézi annak szükségességét is, hogy hogyan lehet a szubszidiaritáson keresztül a minőséget fokozni. Köszönöm, Paska úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Annak tulajdoníthatóan, hogy az év végéig nagyon sok intézkedés fognak hozni, vagy nagyon sok intézkedés megszűnik az állami segítséggel kapcsolatosan, éppen ezért fontos az állami támogatások kérdésével foglalkozni. Az adminisztratív terhek jelen pillanatban ebben az esetben túlzóak a helyi hatóságok számára. Van egy másik negatív elemét, mégpedig az, hogy jogbiztonságot nem nyújtanak. Az állami támogatásokkal kapcsolatos reform több átláthatóságot kell, hogy hozzon, legyenek könnyebben megvalósíthatóak ezek a szabályok, azért, hogy helyi és regionális szinten ezeket hatékonyabban lehessen alkalmazni. Ez nagyobb hatékonyságot hoz az általános érdekű szolgáltatások esetében az EU-n belül mindenütt. Köszönöm. Köszönöm, hogy még egyszer megkapom a szót. Tisztelt biztos úr, biztosok. Először is Péter Simonnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy frakciókon túlnyúlóan dolgozott, és minden esetre sikerült ezzel a jelentéssel az, hogy felszólítjuk a bizottságot, hogy 2011 végén így közleményt nyújtson be intézkedésekkel, és most átterek a munkára, amelyet Péter Simon is már említett. Természetesen a parlamentnek a 14-es cikk értelmében be kell, hogy kapcsolódjon a jogalkotásba. A bizottság mindig átláthatóságot, átláthatóságot követel minden érintettől, és ezzel ellentétben a saját politikai álláspontja nem világos. Európa a helyi önkormányzatok szintjén kerül megtapasztalásra a polgárok részéről, és éppen ezért meglepő, hogy különösen a régiókban élők ö, és a helyi és önkormányzat, helyi és egyenes önkormányzati szintet szigetelik el. A zal az ürügyel nem akarnak a tagállamok szervezési szintjébe beavatkozni. Az egység a sokféleségben motto alapján az Európai Unióban rá kell mutatnunk erre a problémára, és fel kell szólítanunk a bizottságot, hogy a 14-es cikk értelmében ö, utas, ö, rá erre a lehetőségre. Köszönöm. Annyi poszvánkinyi Köszönöm, Rojtova asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között, és a tekintetben, hogy hogyan határozzák meg az általános gazdasági érdekeket szolgáló szolgáltatásokat. Az Európai Bizottság előfeszítéseket tesz, hogy a feltérképezze, hogy milyen szabályok vannak az egyes tagállamokban. Az, állami támogatási szabályok egy egyszerűsítése szükséges, és nagyobb átláthatóságot kell biztosítani a szubszidiaritási alapelvekben. Különösen a nagy beruházások, illetve a helyi szerződéseket az közérdekű szolgáltató vállalatoknak ezt adják. Ez nagyon nagy korrupciós veszély veszélyeket is jelent, és sokkal konzisztensebbnek kell lenni a kivizsgálás, amikor kivizsgálja a különböző panaszokat, illetve a szabálytalan állami támogatásokat. Gyakran ezek a kivizsgálások az adott minisztériumtól, hivatalos személyektől érkezik, akik maguk is érte, ér, érintettek az engedély nélküli támogatásban. Pászeszkó asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások meghatározzák az államoknak a versenyképességét, és ezek a szolgáltatások alapvetően fontosak a szociális hiány leközésében. Fontos, hogy ne torzuljon a verseny, és hogy ne hozzon helyzet, előnyösebb helyzetbe egyes vállalatokat. E, emlékeztetni szeretném önöket a 26-as mellékletére a Lisszaboni szerződésnek. Ez szerint a tagállamoknak a kompetensek a tekintetben, hogy biztosítsák a közszolgáltatásokat. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos, és tisztázni kell azt, hogy mi minősül állami támogatásnak. Romániában ezeket a szabályokat egyszerűsítették a helyi szintű korlátozott mérték értékű tevékenységek esetében. Fontos, hogy a tagállamok modernizálhassák a közérdekű szolgáltatásokat, és az állampolgárok igényeihez igazíthassák. Romániában külön jogszabály van minden egyes ágazatra, területre vonatkozóan. Anybody else? I think I caught the eye. Van-e még hozzászóló? Úgy látom, hogy mindenkinek szót aztán. Akkor most a biztos úrnak, Dáli úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Almunia alelnök nevében először is köszönetet mondok Simon úrnak a jelentéséért. Az általános gazdaság érdekű szolgáltatáskora vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformjáról. Köszönöm az ECON, az IMCO bizottságoknak és minden képviselőnek, azoknak, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez. A közszolgáltatások alapvető szerepet játszanak az európai szociális modellben, hiszen a szociális stabilitáshoz és a területi kohézióhoz hozzájárulnak, ezért az általános érdekű szolgáltatások nagyon fontosak a az állami támogatások területén. Ez a vita örülünk, hogy zajlik a parlament más EU intézmények és az összes érdekelt fél között. Külön üdvözöljük a parlament hozzájárulását ehhez a vitához. Ez tükrözi, hogy milyen fontosságot tulajdonít a parlament annak, hogy világos jogi keretek legyenek az általános gazdasági érdekű szolgáltatások számára. A reformunk három cél tűzött ki a megvilágítás, egyszerűsítés és közvetlenebb megközelítés. A márciusi közleményünkben ezeket részleteztük. Azóta már született egy szövegtervezet arról, hogy hogyan lehetne ezeket a szabályokat megvalósítani a gyakorlatban. Nyilvános vitára bocsátottuk ezt a szöveget, ez igen gyümölcsöző eredményeket hozott, az összes érdekelt fél megnyilatkozott a változások részleteiről. A következő hetekben szeretnénk tovább javítani három cél megvalósítását. Az EP jelentése nem is jöhetett volna jobbkor. Képes volt arra, hogy figyelembe vegye a szöveg vázlatunkat, javaslatunkat, és javaslatokat tett arra, hogy hogyan lehet tovább javítani a szövegeinket. Ez igen értékes hozzájárulás lesz a reformhoz. Három pontra szeretnék itt a jelentést illetően összpontosítani. Fő eszköz az egyszerűsítésben az új de minimis szabályozás. A jelentés kiemelte, hogy a küszöbérték az önkormányzatok esetében nem csak a kisebb helyi szolgáltatásokra vonatkozna, és jobb lenne egy három eh, évre terjedő eh, időszak megszabása. Eh, nyitottak vagyunk, ami a küszöbértéket illeti a javaslatok előtt, és az összes érdekelt fél és az EP véleményére különösen kíváncsiak vagyunk. A másik pedig a plusz szociális szolgáltatások is tartozzanak ide a határozat alá. szociális szolgáltatások fontos szerepet játszanak a társadalomban, és éppen ezért ezeket tüzetesen kell megvizsgálni. A szertágazóbb megközelítés szükséges itt, és itt lineáris kompatibilitásra van szükség szeretnék különböző ötleteket kapni, javaslatokat arra vonatkozóan, hogy milyen területeken indokolt a szociális szolgáltatás. A másik pedig a bizottság meg fogja vizsgálni az állami támogatási szabályokkal kapcsolatos hiányosságokat, Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy ez nem kielégítő, és a bizottság nem is tudja a hatékonyságot lemérni. A szövegjavaslat csak azt kéri, hogy a vállalkozások kapjanak ösztönzést ahhoz, hogy a hatékonyság nőjön. Tudom, hogy önök közül vannak olyanok, akik soha nem féltek ezektől a változásoktól, de a hatékonysági ösztönzők csak akkor fognak beválni, hogyha a nagyobb egységekkel is foglalkozunk,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 hozzájárulását. Elnök, köszönöm Dáli biztos úr a hozzászólását és részvételét a vitában. Erről, vagyis Simon úr jelentéséről holnap 12-kor fogunk szavazni. Lezárom a mai plenáris ülést, holnap